főleg ugye tekintettel arra, hogy Afrikában a kutatói kapacitás fejlesztése és az Euróafrikai Rádió Asztronomia kifejlesztése egy rendkívül lényeges téma, és az egész kontinens számára jelentős, főleg Dél-Afrika számára. Ezért szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik aláírták ezt a nyilatkozatot, és azon csapatnak is, amely nagyon lelkesen gyűjtötte az aláírásokat, és kérte a parlamenti képviselők támogatását. Ugyanígy szeretnék köszönetet mondani a dél-afrikai kormánynak is. Pandor miniszterasszony a jövő héten Brüsszelben lesz, és a sajtó előtt kifejti majd ennek az írott nyilatkozatnak a jelentőségét, azt, hogy milyen nagy szerepet tölthet ez be a dél-afrikai kontinens fejlődése szempontjából. Szeretném felkérni az Európai Bizottságot is arra, hogy konstruktívan viszonyuljon ehhez a kezdeményezéshez, figyelembe véve ennek az írott nyilatkozatnak a jelentőségét. Hangsúlyoznám, hogy ez rendkívül fontos, Afrika számára, rendkívül fontos a tudomány számára, és természetesen az Európai Unió, valamint Afrika közti kapcsolatok szempontjából. Köszönöm, elnök úr! Köszönjük szépen, és gratulálok valamennyi szerzőnek. Most pedig térjünk rá a napi rendünkre. Davis úr jelentését fogjuk megismerni az